Buonasera a tutti, stasera la commissione. Üdvözlök mindenkit, hát nincs itt sok szakbizottsági. Ah, il primo punto all'ordine del giorno, eh, abbiamo l'approvazione del nostro ordine del giorno, vi ricordo. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a napirendet mindenki megkapta, és szokás szerint módosítunk. 9-es napirendi pontot december 20-ára elhalasztottuk a petíció aláírójának a kérésére. A mai ülésre jelezték részvételüket azok a petíció benyújtók, akik a 6-os, 7-es, 8-as, 10-es és 11-es petíciókat nyújtották be. 17.30-kor koordinátori ülés lesz. Holnap Potosnik biztos úr meghallgatásra jön, elfogadta a meghívásunkat, tehát itt lesz holnap. Meghallgatást követően azokat a petíciókat tárgyaljuk meg, amelyeknek itt, vannak az, itt lesznek az aláírói 20, 21, 23-as pontokban szerepelnek ezek a petíciók. Már előre mondanám, hogy holnap 12.30-kor fogadni fogok az állat egészség, állatok egészségére vonatkozó petíció benyújtóját, illetve egy petíciót fogok befogadni, és aki kívánja részt vehet ezen az átvételen. Ha nincs ellenvetés, akkor úgy gondolom, hogy elfogadtuk a napirendet, nincs ellenvetés. Második második napirendi pont, el kell fogadnunk a következő ülések jegyzőkönyvét, szeptember 8-a, október 3-4-e. Ha nincs ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintem ezeket a jegyzőkönyveket. A kiadott dokumentumok tekintetében még elmondanám, hogy mindenki kapott másolatot a 2009-es 481-es petícióról, ami Viládokoló kormunyai városban egy terület, iparterület bővítésére vonatkozik. Ennél a petíciónál azt kérték, hogy Juncker az kolléga kérte, hogy nyissuk meg újra ezt a petíciót, és Turgász képviselő úr szót kér. Señora presidenta, esta es una, una petición que se cerró en su día, donde hay la petición de que se vuelva a reabrir por un diputado que... Köszönöm, a múltban lezártuk ezt a petíciót, de aki kéri a megnyitását a petíciónak, az nem tagja a petíciós szakbizottságnak, minden esetre joga van arra, hogy kérje a petíció újbóli tárgyalását, úgyben megnyitását. Az indoklásokat megvizsgálva, amit ez a képviselő benyújtott, az a véleményem, hogy ahogy a múltban is ez már elhangzott, hogy nem kell újra megnyitni ezt a petíciót. Én szavazásra szeretném, hogy bocsássuk ezt a kérdést. A néppárt ellene fog szavazni, hogy újból megnyissuk ezt a petíciót. I colleghi presenti. A jelenlévő kollégák közül szeretne valaki véleményt mondani, szeretne most szót kérni a Turgász kolléga véleményével kapcsolatban? Akkor szavazzunk Turgász képviselő úr javaslatáról, vagyis hogy ne nyissuk meg újra ezt a petíciót, 2009-es es petícióról van. Ki van ez emellett? Ellene tartózkodik? Akkor nem nyitjuk meg. Úgy döntöttünk, hogy nem nyitjuk meg újra ezt a petíciót. Egy másik közleményt is meg akartam, hogy tenni, de Open kollégához kapcsolódik ez. Az Európai Ombudsmani találkozó Kopenhágában. Ott a szakbizottság nevében Open képviselő úr jelen volt. Természetesen majd megkérdezzük, hogy szeretne beszámolni az ottani tevékenységről a szakbizottság számára. Ötös napi rendi pont. 396 per 2009-es petíció, Fatone olasz állampolgár nyújtotta be, 152 aláírás gyűjtött hozzá, tárgya Kuma Likolai olaszországi víztisztító berendezés. Az aláíró nincs itt, úgyhogy a gyakorlatnak megfelelően közvetlenül átadom a bizottság képviselőnek, Giuseppe Manganárónak a szót. Jó napot! ez a víztisztító berendezés Kumában. Itt két kutatást folytat az Európai Bizottság. Egyrészt azt vizsgálja, hogy megfelel-e a víztisztító mű a 90 es irányelvnek, konkrétan a 3-as cikk és a 4-es cikk tekintetében végezzük a vizsgálatot. A hármas cikkben az szerepel, hogy a tagállamoknak megfelelő szennyvíz állózatot kell kialakítani. A négyesben az szerepel, hogy miután ezen a hálózaton keresztül eljutott egy gyűjtőbe a szennyvíz, megfelelő kezelés alá kell ezt helyezni. Tehát a víztisztító berendezéseknek bizonyos technikai előírásoknak meg kell felelniük. Konkrétan a kumvai vízitisztó berendezés esetében először is egy 2004 eh, 2034-es szabásértési eljárás tárgyait, eh, tárgyat képezi. Itt eh, a bizottság már a bírósághoz fordult, úgyhogy várjuk a bíróság, Európai Bíróságnak az ítéletét, amely meg fogja mondani, hogy ez ennél a kumai a berendezésnél is fennáll-e az irányelv 3-as cikkének a megszegése, vagyis a szennyvízhálózat tekintetében. Egyébként a kumai a berendezés esetében fölmerül a négyes cikk megszegése is, vagyis a vízkezelés, a szennyvízkezelés tekintetében is a, az irányelv ezen cikke potenciális megszegése tekintetében a vizsgálat megindult, több mint 1400 helyiségből gyűjti a szennyvizet, és tisztítja a szennyvizet ez a berendezés Nagyon bonyolult technikailag a kérdés, amikor a kivizsgálás le fog zárulni, akkor nagy valószínűséggel új szabásértési eljárás fog indulni, ami a négyes cikk megszegését fogja tartalmazni. És nagy valószínűséggel, hogyha a technikai kivizsgálás megerősíti, hogy a berendezés a négyes cikknek sem felel meg, akkor az új szabásértési eljárás magába fogja foglalni a kumai berendezést is. Időközben az olasz hatóságok a régió főigazgatósághoz fordultak, társfinanszírozást kértek egy olyan projektre, amely hozzá tudna járulni a kúmai visszatérő berendezéssel kapcsolatos és megszüntetéséhez. Az környezeti védelmi jellegű beruházásra kértek társfinanszírozást, ebbe beletartozik a kumai visszicita berendezés átalakítása is. Viszont az eredményt még nem tudjuk előre megmondani, az a lehetőség is fönnáll, hogy ez az új kezdeményezés hozzá fog járulni ahhoz, hogy megszűnjön a szabályszegés. Elnök, szeretne valaki hozzászólni a kollégák részéről? Bocsinára kolléga. Signora Presidente, I think that as long as the... Azt hiszem, hogyha a bizottság úgy látja, hogy vannak problémák, és jogsértési eljárást kezdeményez, akkor nyitottnak kell hagynunk a petíciót, és megkérnünk a bizottságot, hogy tájékoztasson arról, hogy hogyan alakulnak a dolgok, és milyen módon zárodik le, és talán még egy ülésen elővenni ezt a kérdést. Nyilvánvaló, hogy vannak problémák, és, és a bizottság tájékoztasson bennünket. Most a probléma nem a regionális, a helyi hatóságok, hanem az Európai Bizottság szintjén van, hiszen ők követik nyomon a dolgok alakulását. Ja, ich habe äh, ich habe... Ugyan így értelmezem én is a dolgokat, szerintem is nyitva kéne hagyni ezt a petíciót, és remélem, hogy a bizottság nem csak a jogsértési eljárásra utal, tudjuk, hogy ennek mi az eredménye, hanem azt is felvázolta, hogy az olasz hatóságok további beruházásokra törekedjenek. tehát itt nem pusztán a problémák elemzését kell megcélozni, hanem a közleményben ismert a probléma, és ezt mindenféleképpen el kell hárítani, fel kell számítani. Tehát a tények ismertek, ezeket a problémákat fel kell számolni, és remélem, hogy megfelelő irányban haladunk. Tehát én is azt mondom, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót. Mi sembra condivisa l'idea di... Úgy tűnik, hogy egyetértés van a tekintetben, hogy hagyjuk megnyitva a petíciót, és hogy további információt kérjünk, illetve kérjük a bizottságot, hogy tájékoztasson minket a monitorozási tevékenység eredményeiről. Én ha nem tudom, hogy most tudnak-e választani erre a kérdésre, de azért lenne egy kérdésem. Szabásértési eljárás folyik, ha jól értettem bírósági fázisban van mindez, hiszen a bizottság a bírósághoz fordult. És ezzel párhuzamosan fönnáll egy társadalmi kérelem Olaszország részéről. A szabálysértési eljárás más hasonló helyzetek is előfordultak már. Nem jelenti -e, és nem kellene, hogy automatikusan azt jelentse, hogy a bizottság bizottság ellenálló hozzáállást tanúsítson az új finanszírozási igényel kapcsolatban. A bizottság képviselője viszont azt mondta, hogy ezt a finanszírozást valószínűleg, ha befogadják, akkor ezzel lehetne zárni a szabálysértési eljárást. Nekem ez a mechanizmus egy kicsit eltérőnek tűnik ahhoz képest, mint amit általában a bizottság alkalmaz. Szívesen venném, hogyha tájékoztatást tudna adni arról, hogy a bizottság hogy áll hozzá ehhez a kérdéshez, és hogy ha ezt az esetet másképp kezelik, mint a többit, akkor ennek mi az oka? Igen. A szabálysértési eljárás tekintetében feltételezve azt, hogyha akár egy társfinanszírozásnak köszönhetően is, amennyiben a bizottság ezt megadja, megítéli, megoldódna a probléma, a kómai víztisztító berendezés problémája, akkor figyelembe kell venni, hogy az az eset, ami most a bíróság előtt függőben van, nem csak a kómai víztisztító berendezésre vonatkozik, hanem más területek tisztító berendezéseire is. Tehát ha az olasz hatóság ugye még az ítélet előtt úgy döntött, hogy megoldja a kúmai problémát, ez azt jelenteni, hogy törölnénk az eljárásból a kúmai a berendezés, de a maga az eljárás folyamatban maradna, mert más berendezésekre is vonul. A viszont az általános kérdést illeti, nincs általános szabály arra vonatkozóan, hogyha szabálysértési eljárás van folyamatban, akkor nem kell, nem szabad társfinanszírozást megilletni, megítélni. A szolgálatok általában esetenként vizsgálják a helyzetet, figyelembe vesznek több tényt. Minden esetre önmagában az, hogy folyamatban egy szabálysértési eljárás nem zárja ki feltétlenül azt, hogy a nemzeti hatóságok kérjenek és esetleg kapjanak társfinanszírozást. Elnök, köszönöm. Minden esetre ezt fontos információnak tartom, hogy a tekintetben is, hogy a következő hasonló esetekben hogy járjunk el, hiszen a titkárság is megerősítette pont most számomra, hogy eddig pont az ellenkezője volt a hozzáállása a bizottságnak. Hát úgy látszik, hogy változott az eljárás. Nyitva hagyjuk a petíciót, azt kérjük a bizottságtól, hogy továbbra is tájékoztassa minket a fejleményekről ellenőrzési tevékenység tekintetében. 1153-as 2009-es petíció Gino Trevisanato olasz állampolgár nyújtotta be csoportos létszám csökkentésről szóló 98 per 59 per EK irányelvet az olasz jog megsérti. Elnézés, átugrottam egy pontot. Visszalépek, köszönöm. 1919 per 2009-es petíció, amit egy olasz állampolgár nyújtott be, a tekintetben, hogy az olasz 2000 89.391 per EGK irányelvnek megfelele az átültetés az olasz jogba, ami a munkavállalók egészségére, biztonságára vonatkozik, illetve a, a dolgozók konzultációjáról és tájékoztatásáról át is adom a petíció benyújtásának képviselőjének a szót. Köszönöm. 2011. október 13-án tájékoztatást kaptunk arról, hogy 2011. szeptember 30-án az Európai Bizottság levelet küldött Olaszországnak azért, mert az európai irányelv, 89-391-es irányelvet az olasz hatóságok megszegik. Sajnos a 19-19-es petíció néhány pontja, amiről elmondanám, hogy ez fel, bejelentésnek volt tekintendő, a bizottsági levélben ezek a pontok nem szerepelnek, és néhány pont a munkadók esetében a dolgozók kockázatnak való kitettségére és ennek kezelésére vonatkozik, illetve a kockázat elemzési dokumentum kötelező elkészítésére vonatkozik, az egészségügyi felügyeletről, az erő, megelőző orvosi vizsgálatok lehetőségéről. A bizottságnak a új információkat, a bizottság által megírt levél nem tartalmazza a petíciónak a pontjait, és ezért szükségesnek tartjuk, hogy ezekben a pontokban is szabálysértési eljárás induljon. Mi új dokumentumokat is benyújtottunk, és ezért fontos lenne, hogy a helyzetet pontosan megismerjék Olaszország, az az európai ország, ahol a legmagasabb a munkahelyi halálos baleseteknek a száma, amit ö, fehér halálnak szoktak nevezni, ami egy szégyenletes elnevezés. Ez a fehér szó igazából ö, mentesít a felelősségtől, pedig mindig is vannak felelősök, és nem csak egy felelős. 30 évig dolgoztam rendőrségen, és hasonló vagy ilyenfajta nyomozásokat végeztem. Azért ez a neve az ilyen haláleseteknek, tehát korábban munkahelyi öngyilkosságnak és munkahelyi gyilkosságnak hívták ezeket az eseteket, az sokkal helyesebb elnevezés volt. 980 munkai baleset és halálos baleset történt egy bizonyos időszak alatt, és a háborút követően az első év volt, amikor 4000 alá süllyedt, süllyedt az éves halálesetek száma. 2010-ben még mindig több mint 470 haláleset fordult elő a munkahelyeken. Viszont ezek az adatok alulbecsültek, hiszen a válság hatásait nem veszik figyelembe. Szakértők azt becsülik, hogy 200 ezer olyan munkai baleset van, amit évről évre nem jelentenek be sokszor betegségként regisztrálják, feketén alkalmazott dolgozók esetében fordul elő, vagy pedig szerződése felve dolgozókra vonatkozik, és ezért zsarolhatok ezek a dolgozók. A bizottság azt mondja, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell megfelelő felügyeletet a nemzeti jogszabályok betartása tekintetében, amelyek átültetik az EU-s irányelveket. Ezért azok az ellenőrzések, amelyeket a tagállamok végeznek, tartalmazniuk kell megfelelő szankciók kiszabását is, és megfelelő büntető jogi eljárások indítását is, amikor a munkai egészségi és balesetvédelmi intézkedéseket nem tartják be. Olaszország esetében nem is beszélhetünk megfelelő szankciókról, hiszen a munkadói szankciókat megfelezték, méghozzá a maximumot a felére csökkentették, és ez az összeg is egynegyedre csökkenthető, hogyha helyreállítják a megfelelő állapotot. Aztán hogyan beszélhetünk megfelelő ellenőrzésekről Olaszországban, amikor 6 millió vállalkozás van Olaszországban, és akinek az, akiknek az ellenőrzést kellene végezniük. Összesen 1850 ilyen szakember van. Hogyha minden céget ellenőrizniük kellene, akkor 33 évente kerülne sor egy cégre, vagyis soha. Egyébként a Berlusconi kormány, amely most már megszűnt gyakorlatilag, nem tett semmit azért, hogy növekedjenek ezek az ellenőrzések, sőt, csökkenteni kívánták azokat. A munkai baleset megelőző szakemberek helyét megszüntették, nem vettek fel új embereket ezeknek a helyére, aztán a munkadok elítélése tekintetében, amikor halálos baleset fordult elő a társaságnál, ezek vagy csak névleges, semmit mondó szankciók, vagy pedig nem is születnek meg. És nagyon sok körülmény esetén azért hozzátenném, hogy a cégek nem fizetik be a szankciót, hanem csődbe mennek előtte. Annyira alacsonyak ezek a büntető tételek, hogy ez szégyenletes. A családtagok esetében ugye nem elég, hogy elvesztik az egyik családtagot, hanem még igazságot se szolgáltatnak a számunkra, mint hogyha kétszer halna meg ez a számunkra kedves családtag. Az elsőfokú ítélet esetében 2007. december 6-án 7 ember a Tiszen gyárban megégett és meghalt. Ez egy különleges eset volt, de hasonló eljárásra sajnos nem számíthatunk, legalábbis Olaszországban. Köszönöm. Grazie a lei. Köszönöm. A bizottság képviselője a szó. Jan Zsilek úr. Euh, merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság nevében azt szeretném mondani, hogy szeptember 30-án benyújtották ezt a petíciót, október 13-án küldött neki választ a bizottság. Ezen kívül kiegészítő tájékoztatást is kaptunk bizonyos pontokat illeten. Ezeket már a petíciót benyújtója korábban is benyújtotta, és amelyeket november 30-ai levelünkben részletesen tárgyaltunk. A további tájékoztatás amelyek a korábbi pontokkal kapcsolatos, megvizsgálandó, hiszen még csak egy hónapja érkezett ez a kiegészítő információ, és 70 oldalnál több és most ugye lefordítják, és utána kezdjük el majd elemezni, azért, hogy lássuk, hogy a, megváltoztatja-e az álláspontját a bizottság, és jogi szempontból megvizsgálja ezeket a pontokat, amelyeket korábban is említette már a petíciót benyújtó, és köszönjük a tájékoztatását az olasz helyzetről. Qualcuno dei colleghi vuole prendere la Szeretne valaki hozzászólni a kérdéshez? Járó. Az a, äh, nochmal eine Nachfrage. Még egy kérdésem a bizottsághoz, ha jól értettem. Tulajdonképpen egyfajta párbeszédet folytatunk. Itt bizonyos információkat hallottunk, a bizottság még felülvizsgál, és felszólítja az olasz kormányt, hogy további információkkal szolgáljon, és ezeket megvizsgálva dönti el, hogy további intézkedésekre van-e szükség. Tehát, ha jól értettem, most egyelőre nem tudunk százszázalékos tájékoztatást adni. És ha ez így van, akkor nyitva kellene hagynunk ezt a petíciót, és arra kérni a bizottságot, hogy tájékoztasson minket majd, ha a párbeszéd lezárult. Ugyanis itt a hatóságok között is folyik még a vita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 De ez azért nem egyedülálló eset. Az én hazámban, Romániában is a munkahelyi balesetek száma riasztó módon növekedett. A az úti balesetek, közúti balesetek számát illetően azt látjuk, hogy azért halnak meg emberek, akár csak a munkahelyi balesetek során, mert a, a munkaadók nem teszik meg a megfelelő intézkedéseket a munkahelyi biztonságra mert nem szankcionálják őket eléggé. Itt nem csak munkásokról van szó, vagy migráns, vagy illegális munkavállalókról, hanem normális munkavállalókról, akik szempontjából a munkaadóknak csak szimbolikus felelőssége van. Tehát ez egy nagyon riasztó helyzet. Épp ezért szeretném, hogyha a tagállamokban megvizsgálnák a e helyzetet, különösen a válság idején, hiszen a munka adók a költségek csökkentése érdekében nem teszik meg a szükséges lépéseket a munkahelyi balesetek megelőzése érdekében. Azt hiszem, hogy szükség van erre a tagállami értékelésre, és nem csak az állami kormány statisztikai adatokat kell figyelembe venni, ugyanis nagyon sokszor hamisak ezek az adatok. Épp ezért a a szakszervezetekkel is konzultálni kellene, hogy megvizsgálják, hogy ezek az adatok valóban helyesek-e. Tehát az Európai Bizottság ilyen lépéseket tehetne azért, hogy a munkavállalóknak a helyzete ne hasonlítson a kínai munkavállalók helyzetéhez, hiszen Kínában ott nem, Kínában nem tartják, nem tartják be a munkavédelmi szabályokat, de úgy látszik, hogy Európa tagállamaiban sem. Tehát a bizottság részéről alapos vizsgálatra van szükség, és az Európai Szakszervezeti Szövetségnek a véleményére is. Köszönöm. Grazie, colleghi. Il rappresentante... Köszönöm szépen. A bizottság képviselője szeretne már reagálni, választ adni a föltett kérdésekre? No, no, moment. Ah, peut-être juste, peut juste une chose, cette mise en demeure contre l'Italie. Ez a mulasztásos eljárás Olasz, Olaszországgal szemben azt mutatja, hogy van szerepünk, és pedig, hogy a szerződések őrzőjeként nekünk lépnünk kell. Egyelőre még nem tudjuk, hogy történt-e jogsértés Olaszország esetében. Megkérdeztük az olasz hatóságokat, hogy e, tegyék meg a e, megjegyzéseiket, amelyeket majd elemzünk. De a bizottság e, a munkahelyi biztonsággal kapcsolatban nagyon sok mindent megtesz, és amikor majd az eredményeket elemeztük, akkor kezdeményezést fogunk elindítani. Nagyon sok ilyen jellegű kezdeményezés van. Ringráció, anche se. Köszönöm. Bár ez a petíció, de úgy gondolom, hogy más hasonló témájú petíciókra is ez igaz. 2009-es, elég sok idő eltelt már, és itt arról beszélünk, hogy egy jog, jogszabályi nem megfelelőségről beszélünk, és nem pedig a aktualizálás nem megfelelő voltáról, ahol is ugye részletesebb kivizsgálásra van szükség, hogy a megfelelőséget lehessen értékelni. Hát minden esetre remélem, hogy a munka tovább folyik. A, gondolom, hogy úgy fogunk dönteni, hogy nyitva tartjuk a petíciót azért, hogy követni tudjuk a mulasztási eljárásra vonatkozó levél sorsát, illetve hogy a bizottság a legutóbbi eredmények alapján és az aláíró által benyújtott új információk alapján, amelyeket a petíciós bizottságnak beadott a petíció benyújtója, és amit már továbbítottunk is a bizottságnak, hogy ennek alapján milyen, milyen lesz a bizottság reakciója. Most kérdezem az aláírót, hogy szeretné választ adni Hát különösebb válaszom nem lenne, egyszerűen megállapításra jutott, hogy akik meghaltak ezekben a balesetekben, Olaszországban, ugye én ezt az országot ismerem, ezeknek a száma nagyon-nagyon alábecsült. A hivatalos adatok, vagyis az INEL, a Nemzeti Intézetnek az adatai, csak a biztosított embereket veszik figyelembe, a szabálytalan feltétel között alkalmazottakat nem. Tehát nagyon-nagyon sok egyéb haláleset is van. Ezekhez az adatokhoz legalább még 200 halálesetet hozzá kéne adni, sőt, napról napra két-három ember hal meg, három nappal ezelőtt öt ember halt meg egy munkahelyen, mindannyian olaszok voltak. Köszönöm. Reméljük, hogy gyorsabban történnek majd a fejlemények a bizottság következő munkafázisában. fázisában. 2009-es petíció a következő. Trevizanáto úr nyújtotta be, ugye korábban ezt már felolvastam, már is átadom a szót az aláírónak, aki jelen van, Trevizanáto úr. Thank you very much. Honorables. Nagyon szépen köszönöm, tisztes elnök asszony és a petíciós bizottság tagjai. Nagyon szépen köszönöm, hogy ö, megújíthatom a petíciómat, ma, petíciómat. Remélem, hogy a megjegyzéseim az Európai Bizottságot arra fogják vezetni, hogy kikapcsolta a mikrofonját sajnos az előadó. Ö, hogy kötelező megállapodás, megállapításokra jusson. Jó, most már működik. E, tehát, hogy a munkavállalóknak egy kategóriája e, Olaszországban, akiket úgy hívnak, hogy dirigenti, tehát az igazgatók, vezetők, azok e, mint a másik három kategóriája a vezetőknek aláesik az irányelvnek, az rendelkezéseinek, amely a kollektív elbocsátásokkal kapcsolatos. Az Európai Bizottságnak a kötelező álláspontja szükséges ahhoz jelenleg Olaszországban, hogy az uniós jog elsődlegességét biztosítsa, amely a munkavállalók és az állampolgároknak a az alapjogaihoz kapcsolódik. Én magam, eh, aki szintén egy dirigenti eh, pozíciót eh, töltöttem be, az IBM-nél dolgoztak, akik a kollektív elbocsátások során engem elbocsátítak. Kihagyta a vezetőség a konzultációs eljárást, amely kötelező az irányelv egyes cikke szerint Eh, amely szerint, amikor eh, az elbocsátásokat a munkavállaló eh, akármilyen okból létrehoz. 1991-ben született meg az első irányelv, illetve 1975-ben, és aztán 1991-ben az olasz jogba is átültették. 2010. októberében a semmitistő szék befogadhatatlanná nyilvánította ezt a fellebbezést, és úgy nyilatkozott, hogy a 223-as törvény rendelkezési alá nem tartozik bele a dirigenti. A törzsészeknek a döntése 2007. júliusában az én panaszomat is, panaszommal is foglalkozott, és 2009. augusztusában Olaszország ellen jogsértési ellenást indítottak. A következő a kérdés, erre nincs szükség végrehajtási intézkedésekre. az irányelv, amely a kollektív elbocsátásokkal foglalkozik, nem kellene, hogy mind a négy olasz munkavállaló kategóriára vonatkozzon az egyes cikk szerint. Az Európai Bíróságnak az értelmezése két esetben nem ismeri el az egyes cikk alapján a nemzeti jognak azt a jogát, hogy kizárjon bizonyos munkavállalói kategóriákat. Az olasz semmisítő szék nem gyakorolta ezt a felségét, és kollektív elbocsátásokat szabályozott, amelybe bele tartozott a dirigendik kategória is. Tehát 7 év után még most sincs olyan törvény Olaszországban, amely ennek a kategóriának a jogait szabályozni. Sem az olasz semmisítőszékszől, sem az Európai Bíróságtól nincsen ilyen, pedig az irányelv végrehajtói a hetes cikk szerint ők lennének. Tehát világos két szempont. Az első, hogy legalilag, jogilag nem megvalósítható, meg, hogy a kollektív elbocsátásokból átalakítsanak egyéni elbocsátásokra ezeket a törvényeket. A második, hogy nem feltétlenül csak az IBM Olaszországban lehet az, amely a dirigenti kategóriát kollektív elbocsátások esetében így kezeli, hanem másfajta munkavállalók is elveszíthetik ilyen védelmiket. Tehát tulajdonképpen az olyan vállalkozásoknak a foglalkoztatottai, ahol több mint 15 foglalkoztatott van, és ez Olaszországban minden foglalkoztatottnak kétharm, foglalkoztatottat alkalmazó vállalkozásnak a kétharmada kizárhatja ezt a fajta védelmet úgy, hogy nem tartják meg ezt a 120 napos elbocsátási küszöbet. Az Európai Bizottság bizottságot tájékoztattuk ezekről a kérdésekről, tehát hogy nem alkalmazzák ezt az irányelvet a diridenti kategóriákra, és a 78-80-as 2007-es olasz semmisítőszék határozatának az elemzése nem feltétlenül kapcsolatos a megoldásokkal, mert ez egyéni elbocsátásokat tartalmaz, Eh, amely eh, a eh, munkateljesítménnyel magyarázható. Tehát ezért úgy tűnik, hogy az Európai Bizottságnak az Európai Bizottságnak nincsen megoldása arra, hogy ezt a jogi bizonytalanságot megoldja Olaszországban, pedig már milyen hosszú idő óta folyik ez a vita. Ugyanakkor a 30-as cikk tehát a jogtalan elbocsátás és a 27-es cikk a munkavállalók joga a konzultációhoz, és a 41-es a jó vezetéshez való jog, és a 47-es egy hatékony jogorvoslat és igazságos perhez való jog, és az 51-es cikk, eh, amely az alapjogi kártából származik, mind ezeket szolgálnak. Ezért remélem, hogy az Európai Bizottságnak a kötelező eh, álláspontja eh, végül a petíció megvitatásának eredményeként megszületik, és megfelelő választ ad. Tehát hogy a dirigenti kategória most benne van, vagy nincsen benne az irányelvnek a hatájában. Nagyon szépen köszönöm. Grazie a lei. Questo punto... Köszönöm szépen. A bizottság képviselőjének adom meg a szót. Dimitri Dimitru. Eh, thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék eh, arra rámutatni, hogy eh, miután a bizottság közleménye 2011. júliusában született meg, eh, a bizottság azóta hivatalosan is az olasz hatóságokhoz fordult, hiszen szeretné a bizottság pontosítani a panaszt, ami már gyakorlatilag az első levélben is szerepelt. Az olasz hatóságok néhány levélben válaszoltak, és ezt követően megvizsgáltuk a helyzetet az említett levelek tükrében. Szeptember végén született az új, legújabb levél, szeptember 30-án konkrétan, és ezt követően a petíció beadójához is levéllel fordultunk október elején. Ebben arról tájékoztattuk részletesen, hogy milyen újabb fejlemények történtek, illetve mi volt a pontos tartalma a bizottság által az olasz hatóságokhoz intézett legutolsó levélnek. A az aláírónak válaszul. Először is szeretnék köszönetet mondani hogy folyamatosan rendelkezésre állt, együttműködött a bizottság szolgálataival, minden információt megadott, amit kértünk. Másodszorban pedig a hivatalos levélben a bizottság rámutatott az olasz hatóságok felé arra, hogy a dirigentik nem tartoznak az olasz jogszabályok, azon jogszabályok hatája alá, amelyek a csoportos elbocsátásról szóló irányelv átültetését hivatottak megvalósítani. A bizottság megállapította, hogy Olaszország megsértette ezáltal az irányelv rendelkezéseit. Az olasz hatóságoknak most két hónap áll rendelkezésre a levél készhezvételétől számítva, hogy válaszoljanak. Egyelőre még nem kaptuk meg ezt a választ, még egy hónap áll rendelkezésükre. Az önök szakbizottsága szakbizottságát is természetesen a petíció benyújtóját is majd tájékoztatjuk a fejleményekről. Bosszinaro. Köszönöm szépen, Bosszinaro kolléga. It seems that today uh, the Italian úgy tűnik, hogy ma az olasz petíciók benyújtói új terepre merészkednek, és gyakorlatilag ez tükrözi, hogy az emberek elkeseredettségükben az Európai Parlamenthez fordulnak jogorvoslatért, nem csak formálisan, hanem tartalmilag is. Ezt azért mondom, mert eh, ami Olaszországban történik, nem pusztán az olasz kollektív jogokról szól, hanem ez más tagországokban is eh, elharapódhat. Az új munkatörvény eh, könyveket Romániában és Magyarországban is módosították, vagy módosítani fogják, és láthatjuk, hogy a 2011-ben elfogadott új munkatörvénykönyvek, legalábbis Románia esetében, ami tulajdonképpen tükrözi az olasz helyzetet, nincs kollektív alkú, kollektív szerződés lehetősége, ezt a munkaszerződések nem tartalmazzák, és a munkavállaló a munkaadónak nem kell magyarázatot adni arra, hogyha elbocsát munkaerőt. Tehát gyakorlatilag a 20. század elejére lépünk vissza, és szerintem a bizottságnak erre mindenféleképpen reagálnia kellene, hiszen itt nem pusztán a multinacionális cégekről beszélünk, amelyek kiaknál, ki használják a szociális jogok területén uralkodó helyzetet, hanem a helyi vállalatokra épp úgy vonatkozik, amelyek a nagy multinacionális vállalatok foglalkoztatási gyakorlatát másolják le. Itt a legrosszabb példák kerültek szóba. A Nokia 2008-ban például úgy döntött, hogy Bochumban bezárja a gyárát. Jár úr is meg tudja ezt erősíteni. És mindenféle kártérítés nélkül. Ez egy csoportos elbocsátás volt. Románia esetében a Nokia vállalat Kolozsvárot is bezárt egy gyárat, és eh, sajnálatos módon az egyébként is alacsony két 250 eurós havi fizetéseket nem fizette meg, ugyanis a román eh, újonnan elfogadott eh, munkatörvénykönyv ellentmondásos, ellentmond az irányelvvel és lehetetlen helyzetbe hozza a szakszervezeteket. A munkaadók pedig simán megúszszák, ha ilyen politikát folytatnak. Tehát tisztában kell lennünk azzal, hogy gyakorlatilag az Európai Unió szociális alapjét ássuk alá, ha ezt a gyakorlatot megengedjük. A válság közepette az Európai Bizottságnak kötelessége, hogy fellépjen az ilyen gyakorlattal szemben, azt megállja, megállítsa és biztosítsa a kellő jogorvoslatot. Annak érdekében, hogy az európai polgárok változatlanul bizzanak a szociális modellben. Engem nagyon aggaszt az Európai Unió jövője, és hogyha a munkavállalókkal szemben így bánunk el, akkor eh, így tudjuk leginkább megrengetni az Európai Uniót, eh, és eh, a kohéziót az Európai Unióban. Köszönöm szépen. Grazie Bossinaro. Kollega Jár. Jár kollégája szó. Egy kicsit általánosságban szeretnék szólni. Köszönöm még egyszer én is a petíció be nyújtójának eh, a előadását. Eh, eléggé eh, eseménydús napokat élünk Európában. A bizottsággal közösen és az Európai Tanácssal közösen irányelveket alkotunk, jogszabályokat alkotunk, és a jogsz- az állampolgároknak pedig jogában áll, hogy bizzanak abban, hogy ezeket a jogszabályokat végre is hajtják, megvalósítják, illetve hogy a bizottság fellép, hogyha ez nem történik meg. Itt szerintem az Európai Unió hitelességéről, szava hihetőségéről is legalább annyira szó van. Lehet, hogy nincs szükség ennyi jogszabályra, de ha már egyszer jogszabályok születnek, akkor azokat minden tagállamban meg kell valósítani, végre kell hajtatni ha egy kicsit elvonatkoztatok, akkor az illetékes szakbizottsággal is le kell ülnünk. Az Európai Unióban én mindig is hiányoltam azt, hogy ezt eh, hogyan csomagoljuk. Itt eh, jogszabályokat eh, alkotunk, Ugyanakkor viszont nem kísérjük figyelemmel, hogy ezeket a jogszabályokat az egyes tagállamok hogyan hajtják végre. Például a mezőgazdaságban is voltak botrányok, 12 év állt rendelkezésre a tagállamoknak, eltelt a 12 év, és hat tagállam még mindig arra panaszkodik, hogy túl gyors volt a folyamat. Úgyhogy ha jogszabályokat alkotunk, akkor a tagállamoknál kérdezzünk rá, hogy hol tartanak. és gyakorlatilag a tagállamoknak kellene jelenteniük azt, hogy hogyan áll az egyes irányelvek átültetése, ha nem is a rendeletekről beszélünk, hiszen ez egy más ügy. Úgyhogy tehát az európai irányelvek és rendeletek végrehajtása kapcsán egy állandó monitorozást kellene megvalósítani. Nem elegendő, hogy a bizottság egyszerűen megbízik a tagállamokban, hogy úgyis végrehajtják ezeket a jogszabályokat, hiszen minden tagállamnak lehet valami vaj a füle mögött, tehát ezt megfelelő formában kellene kidolgozni. De addig is, amíg ez nem születik meg, Ezeket a petíciókat be kell fogadni, és én örülök, hogy az Európai Uniót, illetve a mi figyelmünket ezekre felhívták. Ami pedig a konkrét petíciót illeti, itt bizonyos információk még hiányoznak, tehát nyitva kéne hagyni. Reméljük, hogy a bizottság minél előbb megkapja a hiányzó információkat amelyek alapján el lehet dönteni, hogy itt most szabálysértési eljárásra kerüljön-e sor. Minden esetre meg kell kísérelni, felgyorsítani az eljárást, illetve még egyszer felhívni a tagállamok figyelmét arra, hogy a jogszabályokat végre kell, végre kell hajtani. Ezek a jogszabályok nem az égből potyannak, ezekről itt Brüsszelben döntünk három fórumon, a parlamentben, a tanácsban, illetve a bizottságon belül. A tagállamok nem állíthatják, hogy ezekről semmit nem tudtak, hiszen ők is részesei voltak a döntéshozatalnak, és Németországban is előfordult már, hogy amiről Brüsszelben döntöttek, az illetékes miniszter hazautazva aztán Brüsszelre mutogatott. Azt hiszem, hogy Európa így nem működhet. Tehát még egyszer a petíciót hagyjuk nyitva, és köszönöm a petíció benyújtójának azt, hogy lehetőséget adott arra, hogy újra élesszük Európát. Ha senki más nem kér szót ez a témához, a petíció benyújtója szeretne reagálni. Szeretnék csak egy kérdést meg feltenni. Nem tudom, hogy most angolul vagy ö, ö, olaszul beszéljek. Angolul fogok beszélni, mert azt hiszem, hogy legtöbben az angol nyelvet ismerik itt. Tehát szeretném megkérdezni a bizottság képviselőjétől, hiszen azt mondta, hogy küldött egy levelet az olasz hatóságoknak szeptember 3-án, és két hónapot adott a válaszadásra. Mivel most már a harmadik hónap folyik, és az a válasz nem érkezett meg két hónap múlva, akkor ma, november 21-én a mai állapotot kellene ismerni. Ennyit akartam mondani. Capisco anche eh, la megértem ezt a kérdést. Magától megkapja a választ erre a kérdésre, ez retorikai kérdés volt, úgyhogy javasolnám, hogy azok a kollégák, akik hozzászóltak, azoknak a vélemény alapján döntsünk úgy, hogy tartsuk nyitva a petíciót, mondjunk kétszeres köszönetet a petíció benyújtójának, mint ahogy az előző petíció esetében is ezt elmondhatjuk, hiszen mind a kettő annyira fontos eset, amelyek alapján esetleg érdemes lenne végig gondolni a szakbizottság koordinátorai részéről azt is, hogy esetleg olyan mechanizmusokat, eljárásokat indíthatnánk be, amelyek alapján a petíciós szakbizottság hatékonyabban tudna dolgozni az ezekhez hasonló esetekben. Sőt, ahogy Péter Jár javasolta, esetleg sürgősségi, fontossági jelzéssel ezt a petíciót, de úgy gondolom talán az előzőt is elküldhetnénk a munkaügyi szakbizottsághoz, és véleményt kérnénk tőlük, megkérnénk, hogy az érdemi kérdéseket értekeljék, és így elindíthatnánk a kérdésekkel kapcsolatban egy fontos akciót. Ahogy Buszináru kolléga is mondta, nem csak Olaszországra vonatkozik ez az eset, hanem nagyon sok más uniós országra is érvényesek, úgyhogy talán hasznos lenne ezekre a témákra fokozottan odafigyelnünk. Még egyszer köszönet a petíció benyújtójának. Következő petíció 1557 per 2009-es Mészáros Győrvári Izabella nyújtotta be, magyar állampolgár a Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége nevében nyújtotta be a petíciót a magyarországi kis- és középvállalkozásokkal szemben alkalmazott megkülönböztetésről és az Európai Uniós normák alkalmazásának elmulasztásáról. Jelen van a petíció benyújtója, már is megkapja a szót. Tisztelt Petíciós Bizottság, elnök asszony, képviselő hölgyek és urak! Megköszönve a lehetőséget a felszólalásra, a rendelkezésre álló rövid időkeretben szeretnék néhány olyan összefüggést megvilágítani, melyekre az eddig benyújtott dokumentumokban nem tértem ki. A KSH adatai szerint a magyar KKV szektor 95%-a 10 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató, jellemzően családi mikrovállalkozás. Munkaerőpiaci szerepük jelentős, 2009-ben a foglalkoztatottak közel kétharmadának biztosítottak kereseti lehetőséget. A gazdaságban betöltött pozitív szerep ellenére lényegesen kisebb kormányzati figyelem irányul rájuk, mint amennyit megérdemelnének. Elsősorban a termelővállalkozások helyzete kritikus, az építőiparban például a kifizetetlen számlák összege eléri az 1000 milliárd forintot. A tisztességtelen megrendelői magatartásnak nincs következménye, a károsult vállalkozás nem kap jogorvoslatot, az érdekvédelmi szervezetek, excuse Me, excuse me, sorry, sorry, you have to go slow, slower. Slow. Lassabban, lassabban. <laughs> Oké. <laughs> Okay. okay. okay. A tisztességtelen megrendelői magatartásnak nincs következménye, a károsult vállalkozás nem kap jogorvoslatot, az érdekvédelmi szervezetek, kamarák pedig közömbösek a mikro- és kisvállalkozások problémái iránt. Ezen kívül a hatóságok merev, elutasító, büntető magatartása, a túladóztatás és a túlburjánzó értelmetlen bürokrácia nehezíti a cégek helyzetét. Ausztriában teljesen más a vállalkozás és a hatóságok, önkormányzatok közötti viszony, mint Magyarországon. Az osztrák vállalkozók nehezen értik meg ezt a merevséget. Idézett az Optikon projekt felméréséből. Véleményünk szerint egyenes összefüggés mutatható ki a hazai mikro- és kisvállalkozások rossz állapota és negatív kilátásai, valamint a magyar emberek életkörülményeinek drámai romlása és a tömeges hitelbedőlés okozta szociális válság között. Egyetértünk a kormány előrejelzésénél pessimistább Európai Bizottsági állásfoglalással, mely a közmunkára alapozott jelentős munkanélküliség csökkentést kétségesnek látja. A kitörési pontot jó minőségű hazai munkahelyek létrehozása jelenteni, elsősorban a KKV szektor termelő nagy élő munkaigényű ágazataiban. A hazai cégek számára versenyhátrányt okozó magyar vállalkozói környezet és az általánossá vált tisztességtelen megrendelői magatartás nem lehet közömbös a fejlettebb uniós tagállamoknak sem, hiszen a negatív jelenségek ugyanúgy nem állnak meg a határon, mint ahogy a pénzügyi válság is végig söpört a világ országain. Meglátásunk szerint ezek a jelenségek fertőzik Magyarország és a többi uniós ország egymáshoz fűződő gazdasági partnerkapcsolatait, és ellenehatnak az Európai Unió alapjogi kártájában lefektetett alapelve, alapelveknek. A romló magyar körülmények miatt egyre több magyar cég próbál Ausztriában, Németországban vagy más gazdaságilag, gazdaságilag fejlettebb országban munkát vállalni. Jellemzően 5-10 fős alkalmazotti létszámmal, sok éves szakmai gyakorlattal, komoly referenciákkal rendelkeznek, azonban pénzügyi helyzetük, illetve a külpiaci munkavállalással kapcsolatos ismereteik hiánya miatt kiszolgáltatottak. A célországokban is jelen vannak már a megrendelő és a vállalkozó közé ékelődő tisztességtelen gazdasági szereplők, akik a munkához juttatásért cserébe a járandóság nagy részét zsebre teszik, vagy egész egyszerűen ki sem fizetik a vállalkozóknak. Szeretnénk az Európai Bizottság figyelmét ráirányítani erre a problémára, ugyanis ez a gyakorlat bizalmatlanságot szül a gazdasági partnerek között, és végérvényesen tönkreteszi azt a vállalkozói réteget, amely még tud is és akar is dolgozni, termelni. Értéktelenné válik a kétkezi, kétkezi termelőmunka, kilátástalanná a fiatal szakemberek jövője, holott a pénzügyi válságból kivezető út a termelőmunka becsületének helyreállításán keresztül vezet. Az Európai Unió alapjogi kártája 15. cikkeje kimondja, hogy az unió polgárait azonos munkafeltételek illetik meg, azonban ez nem lehetséges, ha Magyarországon általánossá vált gyakorlat szerint a teljesítő vállalkozás a külpiacon sem jut hozzá a pénzéhez, ezáltal a munkavégzés és foglalkoztatás körülményei rendezetlenné válhatnak. Másrészt a Magyarországon letelepült multinacionális vállalatoknak is folyamatos kísértést jelent a korrupcióval átszott magyar gazdasági környezet, ha azt tapasztalják, hogy Magyarországon büntetlenül megkerülhetők az üzleti etika legalapvetőbb előírásai, és a gazdasági partnerekkel, munkavállalókkal szemben nem kell betartani a hazájukban előírt szabályokat, feltételeket. Úgy gondoljuk, hogy ez tarthatatlan és megengedhetetlen. Az Európai Unió alapjogi kártája 47. cikkeje kimondja, hogy minden uniós polgárnak joga van a hatékony jogorvoslathoz és a korrekt bírósági eljáráshoz. Ez a, magyar jog, ez a jog a magyar vállalkozók esetében rendszeresen és súlyosan sérül, mert a tisztességes jogorvoslat hiánya vállalkozó családok tömegeinek okoz visszafordíthatatlan anyagi, erkölcsi és emberi veszteségeket. Az eljárások lassúsága, eredménytelensége és a jelentős költségek miatt Magyarországon sok vállalkozó már meg sem próbál bírósági úton érvényt szerezni igazának. Meggyőződésünk, hogy Európai Uniós polgárként nem várható el a magyar vállalkozóktól, hogy a normális gazdasági tevékenységhez nem illeszkedő, az állam rossz működéséből adódó kockázatokat viseljenek folyamatosan. Nem várható el, hogy az elszenvedett veszteségeket zokszó nélkül tudomásul vegyék, és akár magánexisztenciájuk elvesztése árán is eleget tegyenek adófizetési kötelezettségüknek, miközben a közterheket behajtó állam semmilyen segítséget nem nyújt ahhoz, hogy kintlévőségeikhez hozzájussanak. Nem kérünk többet, de kevesebbet sem, amit nem lehet megtenni egy lengyel, lengyel vagy német vállalkozással, azt ne lehessen megtenni egy magyarral sem, különben az uniót létesítő alapelvek sérülnek. Tudjuk, hogy a magyar kormány súlyos örökséget kapott elődeitől, és a válság újabb hullámai sem könnyítik meg a feladatukat. A hazai gazdaság beindulása nélkül viszont nehéz lesz az államháztartási hiány csökkentését célt elérni. A gazdasági növekedés beindulását leginkább a hazai KKV-k normális gazdasági környezetének megteremtése segítené. Elsősorban a magyar állam kötelessége megfelelően szabályozni a vállalkozások működési környezetét és a megfelelő jogi hátteret biztosítani ahhoz, hogy a cégek egyenlő és tisztességes feltételekkel tudjanak dolgozni és foglalkoztatni. Az Európai Unió petíciós bizottságától azt kérjük, hogy szerezzen érvényt a magyar vállalkozások, különösképpen a KKV-k jogos elvárásának, hogy ugyanolyan jogok és kötelességek illessék meg őket, mint a többi Európai Uniós tagállam vállalkozásait. Köszönöm. Grazie. Do per la Köszönöm. A bizottság nevében Didier Bulu szól hozzá. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a petíció benyújtájának, hogy beszámolt a magyarországi kkv helyzetéről. A bizottság megvizsgálta az egyes panaszait a petíció benyújtójának a EU-s jog szempontjai szerint. A, a mikrovállalkozások helyzetét külön vizsgáltak, és megállapítottuk valójában az első válaszunk első részében jele jelenik meg a válaszunk. Az első pont tehát felhívta a figyelmünket a banki finanszírozás kérdésére. Egy oldalon a bankok határozzák meg a feltételeket, ezt állapítja meg a petíció benyújtója. Az Európai Bizottság szerint specifikusan európai szinten ez nincs szabályozva, úgyhogy a tagállamok önállóan szabályozhatják ezt a kérdést. Aztán a következő kérdés a kifizetetlen számla kérdése. Egy 2011-es irányelv tartalmazza a szállító kifizetésének hiányával kapcsolatos kérdéseket, illetve az, amikor állami cég részéről fordul ez elő, valamint a szabad megállapodás jogát is. A vállalkozásnak automatikusan joga van a kamatot követelni a késedelmes időszakra. Az új irányelv tehát eh, pontosan ezeket szabályozza, hiszen harcolni kíván a kifizetetlen számák problémájával ellen. Hogyha további magyarázatra lenne szükségük, akkor nagyon szívesen adunk majd további információkat is. Aztán a petícióban vállalkozási elszámolások kérdése is szerepel. A számviteli szabály tehát létezik, ugyanakkor a végrehajtás tekintetében az illetékesség az magyar hatóságoké. Következő a közbeszerzési kérdés, és az ezzel kapcsolatos petíciós kérdés. Először is szeretnénk hangsúlyozni, hogy a KKV-k, amelyek megnyernek közbeszerzési szerződést, tehát általában sok KKV nyerel közbeszerződési, közbeszerzőti szerződést. Ezzel kapcsolatban önök felteszik azt a kérdést, hogy valójában van-e lehetőségük a közbeszerzéseken részt venniük a KKV-knak. Először is szeretnénk arra emlékeztetni, hogy egy dokumentumot adott ki a bizottság, amely iránymutatásokat ad a kkv ezen kérdéseire, és az Európai Uniós egységes piacra vonatkozó irányelve tartalmazza a kizárási lehetőségeket és tiltásokat, például csalás vagy korrupciós esetek esetében, illetve kritériumok is, például súlyos szakmai tévedés esetén is ki lehet zárni a részvevőket. Megállapítottuk, hogy a megvizsgáltuk a magyar közösszerzési törvényt. A bizottságnak akkor van szabálysértés eljárásra joga, hogyha a közbeszerzési piaci szabályokat sérti valamely ország. Ezt a bizottság nem állapította meg, nem állapított meg olyan jogsértést, amelynek alapján szabálysértési eljárás indíthatnánk. A közösségi joggal kapcsolatban végül az adózás kérdését is felvetik, és azt kritizálja ön, hogy a magyar jogalkotás szerint a áfát követelheti a hatóság, annak ellenére, hogy még nem folyt be a megfelelő tétel. A hozzáadott értékre kapcsolódó szabályok alapján az áru átadásakor lehet követelni az áfát, vagy pedig a szolgáltatás nyújtásakor, akkor is, hogyha a fizetésre még nem került sor. Végül elmondanám, hogy érdekes a petíció témája, de hogy ön is mondta, a magyar kormány nem elég szentel figyelmet ezekre a társaságokra, és sőt, sok esetben áldozatai a KKV-k a hatóságok figyelem hiányának. Ugyanakkor jogsértési eljárás nem történt, illetve nagyon sok olyan kérdést vetettek föl, amelyek a magyar hatóságok illetékesébe tartozik. Köszönöm szépen. Grazie lei. Köszönöm. Megadom a szót, mert István kollégának is. Se vuole per la Ha esetleg ki szeretné egészíteni ezt a saját illetékeségi körében. Uh, thank you. Uh... Köszönöm szépen. Néhány gondolatot szeretnék hozzáfűzni a KKV politikákat illetően és a bizottságnak a felelősségi köréről ezzel kapcsolatban. Az Európai Bizottság megpróbálja nyomon követni a tagállamoknak a KKV politikáját, pedig ez nemzeti kompetencia, hatáskörbe tartozik. Tehát megpróbáljuk befolyásolni pozitív módon a KKV politikát. E, erre különböző eszközünk van. Az egyik a kisvállalkozási törvény, aztán konzultálunk a hatóságokkal, a KKV politikájukkal kapcsolatban az Európa 2020-as program keretében. Ezen kívül van a KKV küldöttöknek a hálózata, és Szőlősi úr Magyarországról képviseli ezt és a nemzeti eh, KKV küldötteknek a, hat, a hálózatá eh, rendszeres üléseket tart itt Brüsszelben, hogy megvizsgáljunk különböző eh, aktuális kérdéseket és ilyen problémákat is, és próbálunk egymástól tanulni, megosztani a különböző tapasztalatokat. És ha jól tudom, a jelenlegi magyar kormány bejelentette, hogy bizonyos problémákkal foglalkozni akar, különösen az administratív költség terheknek a csökkentésével. De úgy tudom, hogy ez még mindig bevezetés alatt van, tehát a vállalkozások még nem ériz, érezhetik ennek a hatását, csak abban bízhatnak, hogy a kormány valóban végrehajtja ezeket az intézkedéseket. Közvetlenül tehát nem tudjuk befájásolni ezeket a dolgokat, de közvetve megpróbáljuk azért, hogy támogassuk a KKV-knak a helyzetét. Ennyit akartam mondani. Grazie, la parola. Köszönöm. Hangis kolléganője a szó. Köszönöm. Engedjenek meg nagyon röviden néhány gondolatot. Azt hiszem, hogy ez a petíció nagyon súlyos, emberi tragédiákat is okozó problémára mutat rá akkor, amikor középpontjába állítja a kifizetetlen számlák és a visszaigényelt, de vissza nem kapott áfák kérdését. Azt hiszem ez nem csak magyar probléma, ez elég sok uniós tagállamot ez vagy hasonló problémák érintenek, megkockáztatom, hogy minél súlyosabban érint egy országot az általános gazdasági válság, a kis és középvállalkozások annál jobban elszenvedik a válságot, hiszen szemben a multikkal, a nagy bankokkal, akiknek erőfedezete van, a kis és középvállalkozások teljes mértékben kiszolgáltatottak a válsággal kapcsolatban, tehát nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy milyen fontos dolog ennek minden vonatkozására itt az Unióban is fölhívni a figyelmet. Ugyanakkor engedjék meg, és remélem a petíció benyújtói nem ö, veszik rossz néven, hogy annyiban kiegészíteném a képet, hogy azt én nem érzem egészen méltányosnak, hogy mindenkori kormányokról beszéljünk, és talán nem árt egy-két mondattal megvilágítani azok számára, akik a magyar helyzetet nem ismerik, ennek a dolognak a hátterét. Kétszer négy, tehát nyolc évi szocialista kormányzás alatt, ahol ez a probléma mind, mindenki tudta Magyarországon, hogy nagyon nagy probléma, a szocialista kormány az én megítélésem szerint eléggé cinikus módon ezzel nem foglalkozott, teljes mértékben átlépett az embereknek, a vállalkozóknak ezen a jogos igényén, amit bizonyít az, hogy Magyarország uniós tagsága óta egyetlen ízben és először fordult elő, hogy Magyarországot kötelesség szegésben marasztalták el, aminek épp ez volt az oka, és én arra kérem önöket, hogy azért azt gondolják végig, hogy az a néppárti magyar kormány, amelyik gyakorlatilag alig több mint egy éve kormányozza Magyarországot, pontosan emiatt egy 100 milliárdos örökséget kapott, egy 100 milliárd forintos terhet, ami nem kis mértékben az oka azoknak a költségvetési nehézségeknek, amelyekkel most szembesült. Ugyanakkor, ahogy úr is elmondta, a, magyar, a mostani magyar kormány első perctől a céljai közé emelte, és nagyon komolyan veszi ezt a problémát, ennek a megoldását, lépések történtek, a különböző gazdasági tervekben ez mindenütt szerepel. Az egy másik dolog, hogy egy olyan csődhelyzetben lévő országot vett át a szocialistáktól a mostani kormány, hogy azt hiszem, hogy egy év alatt mindezeket a dolgokat orvosolni nem lehet, de én azért bízom abba, hogy az ígéretét a kormány komolyan veszi, és ez ügyben történnek majd lépések. Most egy másik dolog, amit megengedik, egy szubjektív mondattal kezdeném. Én nem vagyok gazdasági nem hogy szakember, én egész más területtel foglalkozom itt az Unióban is, meg egyébként is. Tehát lehet, hogy a hiba is bennem is van, de megmondom őszintén, hogy én egyfelől a petíciót ugye alaposan elolvastam, sőt hozzáolvastam néhány dolgot, meg a e, petíció benyújtóját is most figyelmesen meghallgattam, utána meghallgattam a bizottság tisztelt képviselőjét, és ahogy nem tudom angolul, hogy kell mondani, most már úgyis magyarul beszélek, ahogy mi magyarul mondjuk, elvesztettem a fonalat. Tudnélik, azzal szembesültem, hogy itt nagyon sok olyan kérdésről is szó van, amit én igazából magába a petícióba nem találtam. Tehát nem tudom, hogy ö, esetleg nem az volna a megoldás, persze önöké a döntés, de én csak segítő szándékkal vetném föl hogy nem az volna a megoldás, hogy amennyiben a petíciót napirenden tehát nyitva tudjuk hagyni, hogy akkor egy picit konkrétabban, exaktabbul megfogalmazni, listába venni azokat a jogszabályokat, jogszabályi helyeket, ahol a petíció benyújtói úgy gondolták, hogy Magyarország eltért az uniós normától, mert én úgy látom, hogy itt a probléma az, hogy van egy olyan tartalmi oldal, amiben érvényesek Magyarországra az uniós normák, hisz ezért marasztalták el a magyar, a szocialista kormányt. Ugyanakkor a gazdasági vállalkozások jogi környezetét alkotó jogszabályok, ha én jól értem a dolgot, azok viszont tagállami hatáskörbe tartoznak. Ez egy a magamfajta laikus számára én először ebben, mint ellentmondásba ütköztem, de hát azért azt hiszem, hogy nem csak én, mert hisz nem vagyunk mindannyian gazdaság, se gazdasági szakemberek, se jogászok, tehát én nem tudom, ha önök is egyetértenek ezzel, hogy nem az lenne a továbblépés lehetősége, hogy a petíció tisztelt benyújtói megpróbálnák egy picit konkrétabban, exaktabban az Európai Bizottság felé meghatározni, hogy mik azok a konkrét es, jog, jogszabályok, amiben fölmerül az a kérdés, hogy Magyarországnak igazodni kell -e uniós normákhoz, vagy saját hatáskörébe kell a dolgot orvosolni. Köszönöm szépen. Peter Jert. Ja, Dank. Ich halte... Köszönöm szépen. Nagyon jólnak tartom ezt a javaslatot. A bizottság a jelenleg rendelkezés álló információk alapján adott választ, ami szerint nem történt jogszabálysértés, tehát még egyszer a rendelkezés álló információk alapján. Itt két szempont világott ki a beszámolóból, az egyik a közbeszerzések ügye, a másik a nem teljesített számlák, nem ki nem fizetett számlák e tekintetben kell e, megvárnunk, hogy a bizottság foglaljon. tehát addig nyitva kellene hagyni a petíciót, és e, további információt várnánk. Ami pedig e, a fizetési határidőket illeti, ez eléggé dühítő, hiszen ez már más petíciókban is előfordult. Tudjuk, hogy az üzleti életben sok minden történhet. Nyilvánvalóan, ha valaki megrendel valamit, akkor ki is kell, hogy fizesse azt. A kettő között azonban a két időpont között sok minden történhet az életben. Lehet, hogy vannak olyanok, akik már a megrendeléskor tudják, hogy nem fognak fizetni. Ha ez az életben, vagy a magánéletben előfordul, akkor erre vannak nemzeti jogszabályok. Ez azonban nem csak egy országra érvényes akár az önkormányzatok esetében, vagy más szinteken is előfordul, amit végképp nem tudok megérteni, hogy ők miért nem fizetnek. Jó lenne tehát, hogyha konkrét példákat kapnánk a petíció benyújtójától, és konkrétan kitérve arra, hogy az európai pénzekkel hogyan gazdálkodnak, hiszen itt jó példákat kell állítanunk. Közbeszerzésre kerül sor, pályázatot írnak ki, azt valaki megnyeri, szerződés kötésre kerül sor, nyilvánvalóan ezért fizetni kell. Tehát ez lenne a jó példa. Azt nem engedhetjük meg, hogy akár egy állami szervezet vagy önkormányzat fél éven keresztül nem fizet. Tehát további információra várunk, a bizottság ennek alapján foglalhat állást, úgyhogy hagyjuk nyitva az ügyet. Hiszen itt számos egyéb területi testület is érintett lehet ebben a folyamatban ezeket mind meg kell vizsgálni. Bustina. Thank you, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Két megjegyzésem lenne. Először is véleményem szerint, és is elnök helyetteshez és Péter Járhoz csatlakozom. Nyitva kell, hogy hagyjuk az egyértelmű ezt a petíciót. Javaslatom lenne, hogy a magyar kormánynak küldjünk egy levelet, hogy a kormány ossza meg velünk, hogy ő hogy értékeli a helyzetet, és milyen intézkedésekkel szándékozik rendbe tenni a helyzetet. Tehát jó lenne közvetlenül a magyar kormányhoz fordulni ezzel a témával. Aztán, hogy az európai törvény, vagy az európai jogszabályok és a nemzeti jogszabályok végrehajtása mit tartom, az egy teljesen más kérdés. De így rövid határidővel teljes átfogó választ tudnánk kapni a kormány oldaláról. Ez hasznos lenne nem csak a petíciós szakbizottság számára, hanem a petíció benyújtója számára is, hiszen ez mutatná, hogy a kormány készen áll és vállalja, hogy megoldja a problémát itt a válság közepén is. És még egy megjegyzésem lenne, az Európai Bozit Bizottság esetleg végig gondolhatná azt a lehetőséget, hogy legyenek olyan intézkedések, amelyek a cégek hozzáférését biztosítja európai támogatásokhoz, projektekhez, amelyeket az EU finanszírozni szándékoz, amikor egyértelműen pénzügyileg mondjuk KKV-khez kapcsolódnak ezek a témák. Most nem tudom, hogy ezt hogy kéne pontosan megfogalmazni, nem vagyok se közgazdász, se jogász, de ö, talán ö, meg kéne azt oldani, hogy azok a cégek, azok az esetleg állami intézmények, amelyek súlyosan és folyamatosan tartozásban vannak KKV-kkal szemben, hogy őket zárjuk ki az EU-s támogatási lehetőségekből. Hiszen, hogyha ez a katasztrofális politikát folytatják, akkor a KKV-k sorban csődbe fognak menni. Tehát a, most a válság közepén is valamilyen módon segítenünk kellene a KKV-kat, hogy túl tudják élni a válságot. Köszönöm. Köszönöm a petíció benyújtójának megadom a lehetőséget, hogy röviden reagáljon. Köszönöm szépen. Elsősorban szeretnék reagálni hang és képviselőasszony hozzászólására. Mi magunk is úgy látjuk, egyébként is 2009-ben adtuk mi be ezt a petíciót, tehát ez az előző kormány idején alakult ki ez a szörnyű helyzet, és úgy gondoljuk visszamenőleg, hogy 2005-től 2008-ig az volt az az időszak, amikor, amikor tömegessé vált az, hogy a megrendelők úgy rendeltek meg munkákat, hogy nem fizették ki a vállalkozókat, és gyakorlatilag ez a tisztességtelen megrendelői magatartás ez általánossá vált Magyarországon. Én gondolom, hogy ez más országban is előfordul, nem csak Magyarországon, de katasztrofális hatása van az egész gazdaságra. Hogyha a munkavállalóknak a jogait szeretnénk normalizálni, akkor azt tudomásul kell venni, hogy azt akkor tudjuk, akkor tud egy vállalkozó normális viszonyokat teremteni a, a vállalkozásában, hogyha ő maga is hozzájut a, a előállított munkának az árához, és ebből tudja a dolgozóit megfelelő módon, megfelelő munkakörülmények között alkalmazni. A Európai Unióra vonatkozólag pedig most ebben a mostani anyagomban tértem ki egy olyan részletre, hogy mi azt tapasztaljuk, hogy nagyon, sokan, nagyon sok kisvállalkozó elindul a fejlettebb országok felé próbál munkát szerezni, és itt pedig már kialakultak azok a, azok a láncolatok, ami otthon is, tehát Magyarországon is felépült, tehát hogy közvetítőkön keresztül jutnak munkához, és hiába dolgozik Németországban, vagy, vagy akár Belgiumban, ugyanazok a viszonyok, ugyanazokkal a viszonyokkal találkozik, mint otthon. És mi úgy érezzük, hogy ez a ezáltal az a vállalkozói réteg és az a munkavállalói réteg, ami képes megfelelő módon dolgozni és dolgozni is akar, ez egyszerűen erodálódni fog, tönkre fog menni, hogyha, hogyha ebben nem segítenek. Ami asszony felhívta a figyelmet arra, hogy, hogy ellentmondások vannak a, a válasz, illetve a, a, tehát amit most a petíciónak az anyaga között a, a amit 2009-ben benyújtottunk petíciót, tehát abba tértünk mi ki ezekre a, a részletkérdésekre, amire mi most a választ megkaptuk. A mostani anyagainkban e, ezeket nem részleteztük valóban, és köszönjük a, a lehetőséget, hogy tehát tovább vihetjük a petíciót, és természetesen akkor a megfelelő jogi kereteket meg kell, illetve megkeressük azokat a pontokat, ahol konkretizálhatjuk. A, még egyetlen egy mondat, hogy Magyarországon az nagyon nagy probléma, hogyha ha egy tisztességtelen megrendelő nem fizeti ki a vállalkozót, de utána ez a vállalkozó nem tud jogorvoslatot szerezni, mert a, a jogszolgáltatás valahogy nem úgy működik, ahogy, ahogy kellene. Tehát nagyobb jogbiztonságra lenne szüksége a vállalkozóknak. Köszönöm szépen. Che questo è un problema condiviso da più paesi all'interno. Több országban érvényes az EU-ban ez a probléma, úgyhogy köszönöm a petíció benyújtójának, hogy felvetette a problémát itt a szakbizottság előtt. A kollégák hozzászólása alapján úgy gondolom, hogy egyértelmű, hogy nyitva kell, hogy hagyjuk ezt a petíciót, követni kell a további fejleményeket, és akkor fogadjuk el azt a javaslatot, hogy küldjünk egy tájékoztatást kérő levelet az illetékes magyar hatóságoknak, reménykedve abban, hogy olyan információkkal tudnak szolgálni, amelyek alapján konkrétabb értékelést tudunk végezni. Ha nincs ellenvetés, akkor így zárjuk le most ezt a pontot. Köszönet még egyszer a petíció benyújtójának. Következő pont, tízes napirendi pontban 726 2010-es petíció, amit Doherty úr nyújtott be az Irish Drivers Association nevében, ami a gépjármű nyilvántartási adó kérdésével foglalkozik Írországban. Jelen van Doherty úr, meg is adom neki a szót. Good evening, my name is John Doherty, the Irish Drivers Association of Ireland. Az ír uh, Irish Drivers Association nevében jöttem, Dori úrnak hívnak, kollégák is elkísértek engem. Hat uh, hónap alatt nem kaptunk választ, semmilyen reakciót a petíciónkra, sőt, gyakorlatilag egy sort sem kaptunk reakcióként. Uh, contempt. On our last visit, on our last visit here, way in which customs duties VRT is applied. Tehát, hogy az áfát héját nem megfelelően alkalmazzák, és lefoglalásokat eszközöltek. ezeket a héja rendelkezéseket alkalmazni kell. hiszen különben elveszítjük az Európába vetett bizalmat. Az 1972-es irányelvet, illetően 12 éves halasztást, eltérést biztosítottak Írország számára. A római szerződés 25-es cikke alapján a tagállamok közötti vámokat megtiltják Eh, az ír hatás, hatóságok úgy látják, hogy a héja ugyanolyan bevételt biztosítana, mint a vám. Eh, eh, itt összeesküvést látnak az emberek 14-36 százalékos beviteli, behozatali vámotról is szó van. Az utóbbi három évben a Mercedes, a Honda, a Seat mind elvesztettek nagy veszteségeket könyveltek el, pedig környezetbarátabb és biztonságosabb autókra van szükség. A VRT meg, csak meghosszabbítja ezt a problémát. Köszönöm. Chair Thank you. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy itt némi zavar támad a gépjármű nyilvántartási és a jármű nyilvántartási díj között. Ez az ír sofőröket is összezavarja. Ha például bárhol másút Európában vásárolnának autót, akkor egy 700 vagy 200 eurós díjat fizetnek. Nem ez a gond, hanem hogyha bármelyik európai országban mondjuk 12 ezer euróért vásárolnak autót, és arra 20%-os vagy 60%-os adót kell fizetni, azért az már komoly gond. 92-ben váltunk teljes jogú taggá, 93-ban pedig igyekeztünk rendbe tenni a gépjármű piacot, mégpedig megszabadul mindenféle zűrzavaros adótól. És 2012. január 1-ével még mindig nem lesz szabad ez a piac. Mi történt? Úgy gondoljuk, hogy a bizottság kell, hogy rendőrként fellépjen az ilyen adókkal szemben. Ezt a kötelességüket elmulasztották, és cserben hagyták az ír embereket, sőt az európaiakat is. Tehát nem pusztán nemzeti problémáról van szó, hanem európai, összeurópai problémáról. Köszönöm szépen. Okay, excuse me. <clears throat> Now I would like to... Szeretném megkérni a bizottság képviselőjét, hogy fogalmazza meg véleményét. Nos, ez nem csak ír probléma, hanem nagyon sok EU-s államban van gépjármű adó, és van, ahol még ennél is magasabb de az Európai Bíróság úgy döntött, hogy ez megfelel a jelenlegi jogszabályoknak, illetve hát nincs is ilyen európai jogszabály. Tehát a tagállamok olyan szinten adóztatnak, ahogy akarnak. Tehát hogyha nincsen hátrányos megkülönböztetés a hazai gyártású és a külföldi gyártású autók között. Tehát a bizottság ebben az esetben semmit sem tud tenni. Megpróbáltuk többször is megváltoztatni ezt a helyzetet. 2005-ben is tettünk egy javaslatot, de mivel a 27 tagállamnak egyhangulag kell döntenie, nem sikerült eddig ez. Tehát jelenleg azt, mondan, azt tudom csak mondani, hogy nem igen tudunk semmit sem tenni, és a lefoglalásokat illetően úgy tűnik, hogy ezek nem sértik meg az arányosság elvét. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Van-e kérdés a kollégák részéről, vagy megjegyzés? Senki részéről? De igen. Äh, a bizottsághoz äh, van a äh, volt a kérdés, amit az előttem lévő anyag szerint az ír gépjármű nyilvántartási adó bizonyos szempontból a bizottság által indított kötelességszegési eljárás keretében kerül felvizsgálatra. Itt nem összeegyeztethető ez az európai jogszabályokkal, úgyhogy jó lenne, hogyha itt ezt pontosítanánk, mert én itt némi ellentmondást látok, ez mindenféleképpen hátrányt jelentene, hogyha 36%-os adóval sújtanák az import adót. És ez nem összeegyezhethető az egységes szabad piaccal lehet azt mondani, hogy az ír kormány okosan járt el, megkapta ezt az átmeneti időszakot, ugyanakkor viszont a vámot egy gépjármű nyilvántartási adóval váltotta ki. Tehát ez, engem az zavar, hogy ezt egy kormánytól nem engedhetjük meg. Úgy, itt mindenféleképpen tehát azt kell tisztázni, hogy van-e szegési eljárás. A petíció a 0726-os erről van szó. Mindenesetre itt az utolsó sornak is simmelnie kéne. Köszönöm szépen. Van-e más kérdés vagy megjegyzés? Hogyha nincsen, akkor megkérem a petíciót benyújtóját. Hogyha van neki megjegyzése, akkor tegye meg ezeket. Yes, I, I would like to reply to that there. Uh, firstly, I'd like to uh, refer to... Szeretnék a baloldalon felszólalt hölgyhöz szólni, tehát a bizottság képviselőjéhez, hogy felmérte, hogy milyen következményekkel jár az arányosság elve. Tehát el kell dönteni, hogy mit akar az ember. Itt 5000 járműről van szó. Az eltérés 12 évre szólt, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz. Ez 92 ig tartott volna meg kell, el kell olvasni a szerződést ahhoz, hogy megértsük, hogy miről van szó. A 25-ös cikkben világosan áll, hogy a vámok megszűnnek, Gyerést. Az elfogadhatatlan, hogy ami vám volt éjfélig, az másnap hajnaltól adóvá válhasson. És itt erről a helyzetről van szó. Tehát ugyanolyan értékű adót vetette ki, mint amilyen a korábbi vám volt, amikor már nem lehetett ezt vámként alkalmazni. Thank you. Now the... Köszönöm szépen. A második része ennek a témának 12 kettes petíció. Ugyanennek a témának végül is a második része, úgy gondolom. Tehát a bizottságtól szeretnék felvilágosítást kapni, ugyanis azt hallottuk ma, hogy ez megfelel az európai jogszabályokkal, én viszont másképp értem. Tehát jó lenne, hogyha bizottság eh, tisztázná ezt az ellentmondást, lehet, hogy én nem jól értettem. Itt eh, az anyagban az eh, szerepel, hogy ez a bizonyos gépjármű nyilvántartási adó egy szerződésszegés vagy kötelességszegési eljárás részében már felvizsgálatra került, tehát az írásos anyag, illetve a bizottság által elmondottak ellentmondásban vannak. The commission. Akkor kérem a bizottság képviselőjét. Én azt mondtam, hogy nem történt harmonizáció, ezen a területen nincsenek EU-s törvények. Tehát a tagállamok azt tesznek, amit akarnak, tehát magasabb vámot is meg alkalmazhatnak, hogyha nincsen hátrányos megkülönböztetés. A bíróság ítelete szerint ez a regisztrációs adó, nyilvántartási adó, az nem egyelő a vámmal, ez a 110-es cikknek megfelel. Aztán jogsértési e, e, eljárások történtek, a, az, a gépjármű bérléssel kapcsolatban, tehát hogyha más tagállamban bérlik, és akkor Orosz, or, Írországban használják. Ezzel kapcsolatban van jogsértési eljárás és olyan járművekkel kapcsolatban, és amelyek kevesebb, mint három hónapos idősek. Köszönöm szépen. Van-e más kérdés vagy megjegyzés? ez az ügyhöz. Ha nincsen, akkor ezt lezárhatjuk? Jó, tehát akkor nyitva hagyjuk ezt a petíciót. Tehát most itt csak a kérdés tárgyalását zárjuk le, magát a petíciót nem, tehát nyitva hagyjuk.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 Paul McCulgan és saját nevemben szólok hozzá, tehát két petícióról van szó. Igazából közel vagyunk nagyon a határhoz, ez egy határterület, és a foglalkoztatás, családi okok miatt, szociális okokból jelentős határon átnyúló munkavállalás, és ami különösen jellemzi ezt a határterületet, hogy ugye eltér a jogalkotás, McCallgan úr Észak-Írországban dolgozik. És jár kárfermelőként, és Egyesült Királyságbeli rendszámmal járja az országot. McCagan úrnak nem kell fizetnie gépjármű nyilvántartási adót, viszont van másik két járműre, amire be kellett fizetnie súlyos problémát okoz jelenleg számára. Ő most igazából ö, megszegi a szabályokat, hiszen hogyha ő a délen regisztrált autóját használná, akkor büntetés kellene, hogy fizessen. Itt főleg amikor ugye valaki már befizette, sőt kétszer be kell fizetni két különböző járműre a nyilvántartási adót, és a valós alkalmazást nem veszik figyelembe az adó elírások, ez az egyik probléma. Aztán annyira közeliek vagyunk ehhez, a, hát a közel vagyunk a határhoz, ezért látunk mindenféle weboldalokat, hirdetéseket, újságokat, ahol észak-írországi cégek ajánlják, hogy járművet biztosítanak, hiszen észak-írországi rendszámú autót tudnak használni írországi állampolgárok és dolgozók, tehát a határon átnyúló munkavállalók számára valamilyen felmentést kéne adni ezzel az adófizetés alól. 15%-os nálunk a munkanélküliség, úgyhogy szerintünk nagyon logikus lenne, hogyha ezeket a felmentéseket a mi munkavállalóink is megkaphatnák, mint a határ túloldalán élők. Körülbelül 100 egyetemista vette föl a kapcsolatot velem, ez a következő téma. Vannak olyan diákok, akik Belfastba, máshova utaznak, egyetemre járnak, és ugyanakkor az adófizetésnél a lakáscím vagy a tartózkodási hely számít, ezért adót kell, hogy fizessenek. A biztosítási cégek viszont az ideiglenes lakhelyet veszik figyelembe, az adófizetés szempontjából pedig a lakhely vagy a normál tartózkodási hely szám, számít. Tehát, ha egy ír tanuló elmegy Belfázba déli ö, regisztrációs autójával, mivel évente 85 napnál többet tölt Belfázban, ezért nem kap biztosítást, 185 napnál többet töltött. Másrészt, hogyha északi on regisztrált autót vezet, az szabásértésnek számít. és a műszaki vizsgat szempontjából is ez problémás. Hogyha hétvégén hazamennek, akkor lefoglalhatják az ír adóhatóságok, mert nem fizette be a VRT-t. Gyakorlatilag nincs számukra semmilyen megoldás, ez egy 22-es csapdája a külföldön regisztrált diákok, akik bemennek az országba, azok mentesítést kapnak, fordítva is ezt kéne alkalmazni, tehát az ír dolgozók és a határon átnyúló munkát vállaló dolgozók, akik év, hétközben nincsenek otthon, mentesítést kellene, hogy kapjanak. Egy korábbi esetben, ami a szakbizottság elé került, 83 per 182-es hetedján az számít, hogy ahol valaki ö, szokás szerint él, vagyis ö, legalább 185 napot eltölt évente, az kellene, hogy a adófizetés szám, szempontjából számítson. Tehát a, a diákok esetében ez megoldás lenne, hiszen vannak olyan ír diákok, akik kedvezményben például ö, tandi kedvezményben vagy tandi támogatásban rend, részesülnek, viszont lehet, hogy az év két harmadát egy másik tagállamban töltik, ugye az kéne, hogy a normál tartózkodási helynek számítson, aztán az is szerepel a szövegben, hogy a irányelv 71-es cikke azt tartalmazza, hogy ahol a, aki két államban is tartózkodik, akkor az összes releváns tényt figyelembe kell venni, vagyis, hogy hol tartózkodik alaptevékenysége szempontjából ez a személy. A másik oldal az éremnek, hogy lehet, hogy nem tanuló valaki, de lehet, hogy folyamatosan elmegy az áll, eltávozik az államból. Ugye joga van a, a letelepülése más tagállamban az embereknek. A 7 per 1-es ugye meghatározza a 185-ös napot, 185 napot, tehát ugyanezt a bíros, biztosítók is ugye ezt a kritériumot alkalmazzák. Igazából korábban a szakbizottság válasz az volt, hogy a e, jármű regisztrációra megnyitnánk a lehetőséget, tehát bármely valószínűleg alacsonyabb az adó, ott tartanák nyilván az, tartatják nyilván az emberek az autóikat. Viszont hogyha bír, biztosítás szempontokat vetnek figyelembe, akkor lehet, hogy máshol biztosítanák az állampolgárok az autójukat. Tehát mondjuk egy francia cégnél van biztosítása a cégnek, és más országokban tartózkodik a tulajdonosa, ugye itt, akkor ez problémás lenne itt a kockázatokhoz kapcsolódik a kérdés, és ugye jogos, hogy a 185 napos tartózkodási időt kellene figyelembe venni ezeknél a kérdéseknél. Aztán plusz információt is szerettem volna megosztani önökkel. Mindez támogatja azt, tehát benyújtottam ezt a plusz információt, és ez is támogatja a helyzet súlyosságát. Elolvasnám a bekezdést, tehát 18 hónapja folytatunk kampányt ebben a témában. Elküldtünk egy levelet, hogy a VRT esetében mi a probléma, és a A VRT gyakorlatilag akadályozza a szabad kereskedelmet. A VRT eltörlése alapján rövid távon és valószínűleg középtávon nem kerülne jobb helyzetbe az állam. A tömeges értékesítés miatt lehet, hogy a jármű kereskedők még mindig jobb helyzetet tudnának kiharcolni a piacon maguknak tehát lehet, hogy az ír kereskedőknél még mindig jobb a helyzetbe kerülnének az egyéb kereskedők. Én úgy gondolom, hogy ez nem a szabadkereskedelmi szabályoknak megfelelő helyzet. Thank you very much for your presentation. Köszönöm szépen a elővezetést, azt hiszem, hogy egyértelmű volt. A bizottságnak adom meg a szót. Szeretném hangsúlyozni, hogy a bizottság eh, mindenféleképpen arra törekszik, hogy megoldást találjon, és eh, megoldjuk ezt a problémát eh, harmonizáció nélkül, miután a tagállamok ebben nem értenek egyet. Ami az első petíciót illeti, a bíróság azt mondta ki, hogy nem kell a cégautót nyilvántartásba venni, ha azt már egy másik tagállamban nyilvántartásba vették, ha az adott tagállamban állandó jelleggel, illetve főleg azt használják. Ami a magánautókat illeti, a tagállamok szabadon alkalmazhatnak nyilvántartási adót, feltéve, hogy nem érvényesül diszkrimináció. Ami pedig a biztosítást illeti, a biztosítók a szerződés kötés szabadsága elve alapján járnak el, tehát a bizottság nem tud semmit tenni annak érdekében, hogy bizonyos körülmények között mindenféleképpen biztosítsanak egy autót. Ami a második petíciót illeti, az 1345-össel kapcsolatosan, 47-essel kapcsolatosan, ha magáncélra használják a gépjárművet, amit egy a lakhely szerinti tagállamban vettek nyilvántartásba, és azt másút használják, akkor az irányelv 5-ös cikkéből adódóan, amit a petíció benyújtója is idézett, az adott gépjárművet mentesíteni kell a nyilvántartási adó alól. Az ír jogszabályának megfelel. Itt pusztán arról van szó, hogy a biztosító társaságok nem hajlandók biztosítani az autót, és itt megint csak a szerződéskötés szabadságára lehet hivatkozni, úgyhogy e tekintetben sok mindent nem tudunk tenni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Bastináró úr. Köszönöm szépen. Néhány megjegyzést szeretnék csak tenni. Itt elég zavaros a helyzet. és bizonyos szakifejezések kell jobban ki tudom magam az anyanyelvemen fejezni. Internacional Először is furcsa, hogy a zöld kártya, amely alapján nemzetközi szintéren lehetővé teszi azt, hogy használják ezt az autót. Úgy tűnik, hogy az ír köztársaság és, az, és Észak-Írország között nem működik, pedig mind a kettő az Európai Unió tagja. Tehát ez monopól gyakorlatot mutat, tehát hogy a biztosított társaságok monopóliumot éveznek. Tehát, hogy egy másik területen is biztosítani kellene egy autót. Nyilván ez a felhasználó számára hatalmas költségeket jelent. Második megjegyzésem. Itt nem politikai szempontból ecsetelem ezt, de szerintem ez a mozgásszabadságot korlátozza e, az Európai Unión belül, e, mind a személyek, mind a szolgáltatások illetően. A szerződés egy olyan jogról szól, amelyet az európai állampolgárok gyakorolhatnak. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy nem mehet át a határon az ember, hogy ott dolgozzon, eh, azzal az autóval, amelyet az én kívánságaim szerint vásároltam és biztosítottam, akkor ez nyilvánvalóan a mozgás szabadságot korlátozza. Tehát azt a mozgás szabadságot, amelyik a szerződésben van. Harmadik megjegyzésem. Itt hátrányos megkülönböztetés van, és pedig a munkaadó egy lehetséges munkavállalóval szemben. Ugyanis a az az autó, amelyet a munkába járásra használ, azt korlátozza, és ezen kívül a biztosítási lehetőséget is korlátozza, tehát ez egy világos, hátrányos megkülönböztetés, és ezt a bizottságnak látnia kell. Hogyha ez nem világos az Európai Bizottság számára, akkor ez vélem véleményem szerint eh, Kafka az eh, eh, jól látta, sokkal európai volt. Nos, tehát Anglia, Nagy-Britannia és Észak-Írország közötti fejezet aberrációt mutat hiszen itt az európai állampolgárok alapvető jogairól van szó a bizottsághoz épp ezért ezt a következő kérdést intézem. A felvilágosodás kora óta az, hallottuk, hogy az adót megfizethető szinten kell meghatározni a nagy francia forradalom óta ezek az elvek léteznek. És akkor most az Európai Bizottság azt mondja, hogy igenis lehetnek ilyen e, aberált megoldásai a tagállamoknak. Az arányosság e, e, elvének működnie kell hiszen az európai állampolgárok érdekeiről van szó. Mindegy, hogy egy román vagy másmilyen állampolgáról van szó. Az egységes piacon vesz egy árut, ezért hívják egységes piacnak. De amikor a, egy termék értékesítési árának 50%-át kell adóban megfizetni, akkor az európai jogszabályokat világosan megsértik, és az Európai Bizottságnak kell megállapítani, hogy hogy lehet ebből a kafkai helyzetből kilábalni. Amikor Romániának ultimátumot intézett az Európai Bizottság a nyilvántartási adóval kapcsolatban, akkor azt mutatta, hogy Európa konkrétan fellép. De itt most azt halljuk, hogy Európa nem tehet semmit. egyszerűen csak ölbetett kézzel nézzük azt, hogy egy tagállam mit tesz az állampolgáraival szemben? Az ír adófizetekkel kapcsolatban? Na hát akkor itt igazán nem értjük az európai szerződéseket és az európai jogszabályokat. Köszönöm szépen. Elnézést, még egy hozzászóló van. Nagyon rövid leszek. Két dologról van szó, egyrészt az adóról, illetve másrészt a biztosításról, a kettő pedig nem illeszkedik egymáshoz, és ebből adódik a zűrzavar. Remélem, hogy itt pontosan értjük, hogy miről van szó. Ez az egész a, egésznek semmi köze a belső egységes piachoz, vagy a szabad mozgáshoz. Itt nem az Európai Unió szelleméről van szó, hanem egy állam gyakorlatáról. Én javasolnám, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót, és jó lenne, hogyha további tényekkel megismerkedhetnénk, hogy pontosabban el tudjuk dönteni, hogy a probléma miből fakad, illetve hogy javaslatokat is ki lehessen dolgozni. Tehát, hogyha most Spanyolországba utazok, és ott 185 napnál többet eltöltök, akkor ott is kell adót fizetnem, majd hazamegyek, és ott még egyszer. Tehát az illetékes közlekedésügyi bizottsággal mindenféleképpen konzultálnunk kellene, hogy megfelelő javaslatot tudjunk kidolgozni. nem lenne semmiféleképpen szerencsés, hogyha ezt most adat, adakta tennénk. Elnök, köszönöm szépen. Igen, igaza van. Jár úr, úgy gondolom, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót, és egy nagyon hasonló javaslatot szeretnék én is elmondani. Forduljunk egy levélben a brit, illetve az ír hatóságokhoz, Hasztyart úr is egyet ért, és kérjük ki az ECON, illetve a közlekedési bizot, szakbizottságok véleményét. Köszönöm szépen. Következő petíció. Lord Richard Inglewood mégpedig a Lordok Háza Európai Parlamenti Képviselővé választó tagjának jogállásáról szóló a Lordok Háza diszkvalifikálására vonatkozó 2008-as évi Európai Parlamenti Szabályzat megkülönböztető jellegéről. Chichester úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy korábbi kollégánk, Long, eh, Lord Inglewood nyújtotta be ezt a petíciót talán eléggé ezoterikusnak tűnik, de azt hiszem, hogy egy nagyon fontos elvről van szó. Nevezetesen arról, hogy a brit felsőház tagjai, akiknek a e, titulusa e, illetve szól, mentességet élvezhetnek hogyha vagy az európai parlamenti választásokon indulnának, vagy az Egyesült Királyság nevében. Az öröklött tagok a Lordok házában, tehát akik öröklés útján szerzik ezt a címet, ne, őrájuk nem terjed ki ez a mentesség. És Lord Inglewood úgy érzi, hogy ez diszkriminatív. A szerződés 20-as cikke 2b bekezdése szerint a C83-as 567-es oldalra hivatkozik. Ha megfelelő belföldi rendelkezések értelmében választanak meg egy tagot, akkor joggal választható EP képviselővé, miközben a Lord a felsőház bizonyos tagjaira ez nem vonatkozik. Ha jól tudom, a bizottság megjegyzései alapján a brit hatóságok úgy tájékoztatták a bizottságot, miszerint a felsőház reformjára vonatkozó törvényjavaslatban, amit most van a parlament előtt, kívánnak foglalkozni ezzel a kérdéssel. Tehát itt eh, nem vádolhatók azzal, hogy semmit nem tettek, eh, gondolván, hogy majd a probléma megoldódik, de a eh, Egyesült Királyságban ez a jogállásra vonatkozó jogszabályalkotás egy eléggé hosszadalmas, elhúzódó folyamat, több száz, több száz évre nyúlik vissza, ugyanis ez egy nagyon érzékeny politikai probléma, és számos érdeket érint. Úgyhogy nekünk legalább annyit meg kéne tennünk, hogy nyitva hagyjuk ezt a dokumentumot, és meggyőződünk róla, hogy a brit hatóságok valóban tesznek-e lépéseket a reform irányába, vagy pedig némi nyomást lehetne gyakorolni rájuk, hogy konkrétan ezzel a kérdéssel egy reform kapcsán foglalkozzanak. Hiszen a felsőház reformjára vonatkozó teljes jogalkotás meglehetősen hosszadalmas folyamat, és emiatt eh, Lord Inglewood esetleg kifut az időből, és nem tudja jogai, jogait megfelelően gyakorolni. Eh, természetesen eh, örömmel szolgálok további részletekkel is, de kíváncsian várom, hogy a bizottság hogyan reagál erre. Okay. Oké, képviselő. Thank you, Madam Chair. I will absolutely... Köszönöm, elnök asszony. Nagyon szívesen nyitván tart, nyitva tartalán szeretem ezt a petíciót. Amikor a munkánkról beszámolok, és szeretem ezt a petíciót, és az Egyesült Királyság jogalkotásában nem kellene, hogy beavatkozzunk, és ha ez így van, és az problémát okoz maguknak, hát az a benyomásom, hogy igen. De hát akkor csak az Egyesült Királyság tudja ezt megoldani. És ha nincs is alkotmány, mégiscsak úgy tűnik, mintha ez alkotmány változást jelentene. Úgyhogy tudnunk kell, hogy még az Egyesült Királyságban sem a jó Isten alakította a rendszert. És az állampolgárok ebben a úgynevezett demokráciában, amit Egyesült Királyságnak hívnak, meg tudná változtatni a helyzetet. Igazából komoly indoka nincs annak, hogy nyitva tartanám a petíciót, csak az, hogy szeretem. Úgyhogy szomorú leszek, ha lezárjuk. Tináro. Grazie. Tináro képviselő úr. Köszönöm, elnök asszony. Kiindulva ebből, amit Oken kedves kollégánk mondott, tartsuk nyitva addig, amíg a brit parlament, illetve a lordok háza meg nem, tartja a jog, meg nem találja a jogorvosatot a problémára, hiszen ez nagyon-nagyon pozitív lenne a mi képviselőinkre. Mondjuk 200 év múlva lehet, hogy meg lesz a válasz, de viccen kívül van egy másik következtetés is, hogyha túl sok az opt-ingat lehetőség, akkor néha az sajnálatos az európai polgáraink hátrányára szól, akik az Egyesült Királyságban vagy Egyesült Királyságon kívül laknak. Tehát kívánatos lenne, hogy az európai szabályok, rendeletek, jogszabályok egész Európában kerüljenek végrehajtásra. Természetesen támogatom, hogy tartsuk nyitva a petíciót. Komolyan, mert megszegi megszegi egy olyan jogot, ami természetes személyeknek a jogai, hiszen a természetes személyeknek joga van, hogy európai parlamenti képviselővé jelöljék Jár képviselő. Ergänzung meiner Kollegen Sachen auch auf. Kedves kollégák, én szerintem is nyitva kell tartani a petíciót. Közösen jól lenne megélni ezt a nagy napot, amikor a probléma megoldódik. Úgyhogy tartsuk nyitva, de azért ne örökre ezt a petíciót. Köszönöm. Csicseszter képviselő. Thank you, madam. Köszönöm szépen, elnöke asszony. Annyit szeretnék hozzátenni, itt arról van szó, hogy az angol hatóságokat szeretnénk arra ösztönözni, hogy végre már tegyenek valamit, hiszen az úgynevezett live peers, tehát akik úgy kapták a címet, azokkal kapcsolatban már történt valami, és Lady Ludford eh, így tudna továbbra is eh, európai parlamenti képviselő lenni és amikor letette ezt a hivatalát, akkor pedig a lordok, tehát a felsőházban mehetne lenni. Tehát ezt egy korábbi kormány tette meg, és remélem, hogy a jelenlegi kormány meghozza azt a szükséges jogszabályt, amely rendet, rendet teremt Inglewood, Lord Inglewood kérésével kapcsolatban. Tehát tartsuk nyitva ezt a petíciót, és kérdezzük meg a brit hatóságok Bizottságtól, hogy szerintük mennyi ideig tartana nekik megoldani ezt a problémát. Úgyhogy elnök asszony, azt hiszem, hogy egy nagyon szép levelet lehetne írni, én különösen örülnék neki. Mi sembra che ci sia... Úgy tűnik, hogy a nagy többség támogatja, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót. Rendben, akkor tartjuk, nyitva tartjuk a petíciót, és teljesítem Csicsezt a kolléga kérését is, vagyis küldeni fogunk egy feljegyzést, és magyarázatokat fogunk kérni a brit hatóságoktól, pontosítsák legalábbis azt, hogy mennyi időt kell még várnunk azért, hogy ez a jogszabály módosításra kerüljön. Ha nincs további hozzászólás, akkor ezzel a döntése az utolsó petíciót is lezárjuk, és 10 percre fölfüggesztjük az ülést, hogy megvárjuk a 17.30-at, és elkezdhessük a koordinátori ülést. Köszönöm mindenkinek!